Mesdames, Messieurs, comme le dit le président de Han, le quart d'heure académique est passé. A negyed órás kedvezményt is megadtam már önöknek, úgyhogy most kezdjük meg a munkát. A jelentéstevő itt van velünk, de hát két alkalmatlankodó is zavarja őt, úgyhogy nem tudod a figyelni a munkájára. Nagyon jó ritmusban dolgoztunk délelőtt, ma délután is remélem, hogy ezt tudjuk folytatni. A 3 A kategória és a 3 B kategória módosító indítványról fogunk szavazni. A négyesről még nem tudunk, hiszen ott még nincs a frakciák, frakciók között megállapodás arról, hogy milyen módon szavazzunk erről. Ez majd a mostani ülésünk utáni koordinátori ülésnek a témája lesz. Holnap fogunk tehát szavazni a négyes kategóriáról, valamint a kísérleti projektekről, illetve az ITER sorról, illetve más néhány olyan költségvetési sorról, amelyekről nem, tudtuk, nem tudtunk még megállapodni a szavazás menetével kapcsolatban tegnap vagy tegnap előtt. Nos, tehát, hogyha gyorsan tudunk öm, végezni, akkor a koordinátor küldése alatt is tudjuk használni a tolmácsok segítségét. Kezdhetjük, tehát rögtön is a 3A-val. Nagyszerű. Az én angol verziómban 106. oldalon tartunk, de amúgy a 109. oldalon kezdődik az uniós polgárság, szabadság, biztonság és jog érvényesülése a magyar verzióban. Erenhauser úrnak egy módosítója 4673-as sorszámmal az első. Azt mondják itt nekem, hogy ezt már lefettük, de nem, úgyhogy szavazunk róla. Az jelentéstevő ellenzi, mellette kiszavaz. Márton úr ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Ez nem a szokásos e, módosítója Renhauser úrnak, úgyhogy most csak erre az egy módosítóindítványra vonatkozik az eredmény. A következőt ez lefedi, azonban a 196-osról szavaznunk kell. Jelentéstevő asszony. Uh, online 18010403 in... A 18.01.04.03 eh, ma kapcsolatban ott visszamentünk a KT-ra tegnap, de itt meg részenkénti szavazást, illetve külön szavazást kért az ALDE frakció. Nem, a szocialisták. Hogy a hiányzó 50 ezerről mm, szavazzunk, mert tegnap a horizontálisban 50 ezerről szavaztunk, tehát most erről a plusz 50 ezerről, vagy erről az 50 ezerről szavazzunk még pluszban, de én ezt ellenzem. Én ellenzem az 50 ezeret. Donc, finalement, quel est le chiffre qui... Akkor most mi is, mi is az a szám, amiről szavazunk? A módosító indítványban? Melyik számról? Madame Jensen. Jensen asszony. Well, well, Chairman, frankly speaking, Elnök úr, hogyha szavaztunk egy költségvetési sorról, akkor szavaztunk egy csomagról. Akkor, ezt le, akkor ez szerintem már le van fedve. Nem értem, hogy hogy lehet az, hogy szavaztunk egy csomagról, és most újra felvetjük. Hát már ezt megszavaztuk. Ja, logikusan hangzik. Jó. Akkor nem szavazunk róla. Következik. a 4672-es, amit lefettük, de a 197-est, azt még nem, azt is, azt is. Jó, nagyszerű. A 106-os oldal angol, 110-es magyar verzió, a magyarban illetve az angolban 107-est azt már teljesen lefettük. Még a 200-ast is, ami még a 110-es oldalon van a magyarban. A 111. oldal következik, 43-28, nem, 46-71-es Erenhauser, ez szisztematikus, szintén 10-15 csökkentés, százalékos csökkentés mellette ellene, köszönöm, tartózkodás, akkor ezt fogjuk alkalmazni, ezt a többséget az összes ilyen típusú Ehrenhauser módosító indítványra, ahogy azt az eredő kategóriában is tettük, és ahogy a zöldekkel kapcsolatban is tettük ezt. Tehát akkor a két további Ehrenhauser módosítól is ugyanez vonatkozik, de utána jön egy hartong módosítás, 41-59. Azért szavazunk róla, mert ez egy új kategória. Mellette. Azt hiszem, hogy Hartong úr legalább mellette szavad Andrészen asszony is. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Köszönöm. Itt is, hogyha ugyanilyen típusú Hartong módosítók jönnek, akkor ezeket ezt a többséget fogjuk rá alkalmazni. A 630-asat megszavazzuk, mert itt van egy tartalék, a jelentést ellenzi, mellette. De ezt visszavonták, mondja valaki. Visszavonták. Akkor én tévedtem. 43-59-et is lefettük, viszont a 205-ösről kell szavaznunk, ugye? 205-ösről szavazunk, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Következőt lefedi. A 201-es következik, mellette, a jelentéstevő támogatja. Köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 524-es jelentéstevő mellette van. Mellette. Na jó, elektronikusan szavazunk róla, mert megosztottak a vélemények. Megkockáztatom azt, hogy én is szavazzak. Megnyitom a szavazást. Még mindig nem vagyunk elegen. Nagyon nehéz az emésztés a kollégáknak, lassan megy, lezárom a szavazást. 17 igen, 19 nem, elutasítottuk. Ez a 201-es volt. Nem, az 524-es javítja magát az elnök. 184-es. A jelentéstevő támogatja. Nem? Nem? Szót kér? Nem? Jó. Ki van még mellette? Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 113. oldal jön. Hartong úr egy elvetett módosítója, 525-ös mellette. A jelentéstevő támogatja. Á, itt most megosztott vélemények vannak, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Én szavazok egészen addig, amíg valaki meg nem tiltja. Lezárom a szavazást. 17 igen, 19 nem. Elutasítottuk. 185-ös mellette a jelentéstevő támogatja. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az Európai Menekültügyi Alap. 4160-as Hartong, ez el van utasítva. 527-es. Ezt is visszavonták? A néppárt visszavonja az 527-es? Nem. Egyáltalán nem. Akkor szavazunk róla. Elektronikusan. Mert a néppárt ragaszkodik ehhez. Csak 38-an szavazunk, Hárman elhaláloztak az ebédszünet során. Lezárom a szavazást. 17 igen, 18 nem. Elutasítottuk tehát. A 4195-ös a nők kínzása érdekében a jelentéstevő ellenzi. Nem, támogatja a kínzást. A, 10, a 95-ösről, ösről van szó mellette, köszönöm, ellene tartózkodás, többség támogatta. Ez a 4196-os nem fedi le, itt most nem kínozni, hanem bevonni szeretnénk a nőket mellette. Egyébként támogatja. Nem, elnézést, elnézést, az jelentéstevő ellene van. 4196-os. 4196. Nők befogadása. Mellette. Itt is muszáj lesz elektronikusan ellenőrizni. 4196-os Súrján úrtól. A jelentéstevő ellene van. Megnyitom és le is zárom a szavazást. 13 igen, 22 nem, elutasítottuk. Tovább lépünk. Egy új módosító indítvány, még mindig a nők elleni ö, 91 es mellette az jelentéstevő támogatja, ellene, köszönöm, tartózkodás, támogatta a többség. A következő sor. Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő, stb. stb. Hartong elutasított, 186-osról szavazzunk. A jelentéstevő mellette van. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következőt pedig ez lefedi. Következő sor. Egy szokásos hartong. Ez elutasítottnak tekinthető. Ugyanígy a következő hartong. A hozzájárulás a harmadik címhez. A következő módosító indítvány pedig kísérleti projektre vonatkozik, úgyhogy 111-es, azaz a magyarban a 114-es oldalon tartunk még mindig. Ehrenhauser jelent módosító. Né- nem, ez nem egy klasszikus eset, mert tartalékról van szó, úgyhogy ki szeretné megtartani, kis mellette, nem, a tartózkodás. Jó, akkor elutasítottuk. újabb tartalék Ebenhauser úrtól, de úgy gondolom, hogy ugyanez a többség utasítaná el. Erőszak elni közdelem. Daphne. Jelentéstevőnek van egy szóbeli módosítási kérelme. Mondja is el, hogy jelentéstev azt, hogy mit szeretne, hogy szavazzunk? Először is az eredeti módosítójavaslatról javaslatról szeretnék szavazni, a 702-es amelyet én támogatok, és hogyha ez, ezt elutasítják, akkor 1 millió 35-öt szeretnék javasolni szóbeli módosításként, hogyha pedig ezt is elutasítják, akkor az egy 180-astól szavaznánk. Akkor a 702-essel kezdjük úgy, ahogy itt olvasható, a szocialisták véleménye szerint támogatja a jelentést, mellette. Köszönöm, ellene Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor az összes többi okafogyottá válik. Még Súrján úré is? Nem. Újra kínzásról van szó. 41.93 a jelentéstevő mellette van, mellette. Köszönöm, ellene. Úgy, ahogy imént egy kis többség támogatta. Tartózkodás van-e? Elfogadtuk. 41.94-es jelentéstevő mellette van. Ez ugyanaz a többség, mint az előbb, úgy tűnik? Nem. Nem, akkor elektronikusan is ellenőrizzük. És akkor én most engedélyükkel szintén szavazok, lezárom a szavazást. 17 igen, 17 nem, két tartózkodás elutasítottuk. Lapaján kísérleti projekt van. Az egész 112-es, az a 116-os oldal kísérleti projekt, és az Európai Rendőrségi Hivatalhoz érkezünk, 117. oldal. Itt a jelentéstevőnek van szóbeli módosítási kérelme. No, ez egy... Nincs? Mit, mit szeretne, hogyan szavazzunk erről? es bereits in der Liste. Már a listán volt ez. Donc so, tout ça. All is done. No, tout, tout, tout ça est couvert. Akkor ezt mind lefedi. És most jut a Haug és a jelentés felé is fordok a 40 483-asig a tartalékképzés is ide tartozik? Uh, az ügynökséggel kapcsolatban horizontálisan már beszéltünk erről, az én módosító javaslatom pedig az volt, hogy emeljük meg és tegyük tartalékba. Je rappelle tout à l'heure l'objection de Utah. De emlékeztetnék Utah kifogására, hogyha ezt egy csomagban elfogadtuk, akkor most ne nyissuk újra a csomagot. Azt hiszem, hogy ezt meg lehetne kérdőjezni, mert hogyha megszavaztuk a KT-t, az eredetit, de tartalékokat külön nem szavaztunk meg az ügynökségeknek, tehát arról szavazhatnánk. Akkor a jelentéstevő szerint, mondja az elnök, ez a módosító indítvány az ügynökségekről szóló általános öm, megállapodásba nem került bele. Tehát ez oda nem tartozik bele. Because we voted on the, on the Um, uh, az az egyetlen kérdés, hogy ez most beletartozott-e a blokkba, vagy nem? Nem, akkor tudunk róla szavazni. Lehet mellette vagy ellene, de szavaznunk kell róla. De csak az Európolnál, ha szavaztunk a, a tartalékról, és ez most a rendőrségi hivatal. Jó, nos tehát, akkor szavazunk. A szóbeli módosító indítványról, ami nincs is ide leírva, mennyit szeretne tartalékba tenni Szidónia? I would like to put uh, 425 ezeret szeretnék a tartalékba helyezni. Donc, ça veut dire... Nos, tehát ez azt jelenti, hogy a szám, ami ott szerepel, ez uh, tartalékba kerül. Görán. Well, in that case we need to know... Ebben az esetben szeretnénk tudni, hogy mi a tartalék felszabadításának a feltétele. Mi az értelme ennek a tartalom, tartalékba helyezésnek? Nem láttuk ezt a szóbeli módosítást. Jogos kérdés. Mi erre a válasz? Soweit, also ich, ich see. Én úgy látom, hogy a Police college kapcsolatban amúgy is van egy probléma mégpedig, a, ez, ez, de ez csak az egyik dolog. Azt mondtuk, hogy ez mind visszakerül a, itt, mind, itt visszatérünk a KT-hoz, 425 ezer euróról van szó, és hogyha Szidónia ezt tartalékba akarja helyezni, akkor ennek a mentesítéssel kapcsolatos, e- e- ez a mentesítéssel van kapcsolatban. Az én módosító javaslatom szerint térjünk vissza a KT-hoz. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság azt fogja javasolni, hogy az Európolt 2008-ra a Cepolt elnézést javítja magát a hozzászóló, tehát a Cepolnak ne adjunk mentesítést 2008-ra. Én teljesen egyetértek azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez az 505 25 ezer eh, tartalékba kerüljön, és eh, a feltétele ennek, a felszabadításának a feltétele az az, hogy az eh, a kontroll, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság által szabott feltételeket betö, betartják, teljesítik. Számomra ez tűnik logikusnak. Értem. Tehát akkor Először is erről még nem szavaztunk, tehát teljesen jogos, hogy szavazásra bocsátom második. A Kokobi inspirálta, nekik szükségük van egy fegyverre, egy tartalékra, hogy az intézményekről szól mentesítést majd megszavazhassák. Tehát ez a mögöttes gondolat. A jelentéstevőnek mi a véleménye? Kíván hozzászólni, Ann? Because it doesn't really give a condition here, so I think it's, it is very itt nincs feltétel megfogalmazva, úgyhogy nagyon fontos, hogy meg legyen fogalmazva világosan, hogy mi a feltétele a tartalék felszabadításának, és ez nincs benne a módosításban. Az én módosító javaslatom e, amúgy is az, hogy térjünk vissza az Európai Bizottság KTA-hoz. Szidónia azonban ezt a módosító javaslatot szóban szeretné még egyszer módosítani, mégpedig azáltal, hogy azt mondja, hogy visszatérünk a bizottsági KT-hez, de az összeget a tartalékba helyezzük, és a tartalék felszabadításának a feltétele az, hogy a CEPOL tartsa be, vagy teljesítse a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság által támasztott feltételeket, amelyeket mi nem tudunk, hogy ezek mik. Elmélyre szólj. Das Problem ist, Tessék, Mónika. Ez a probléma, hogy a Cepolnál nagy szabálytalanságok voltak, amelyeket éveken keresztül nem ellenőriztek, nem lepleztek le, ezért Matyó kollega a költségvetés jelen... nagyon intenzíven vizsgálta ezt a kérdést, és a költségvetés Ellenőrzési Bizottság azért ezt javasolta, hogy végre legyen rend a Cepolnál, mert nagyon sok pénz tűnt el magán zsebekbe, vagy magán kézen. Úgyhogy valamilyen nyomást kell gyakorolni a cepolra, hogy itt tényleg legyen rend végre. Úgyhogy az Európai Bizottságnak a, és ez a szándéka. Értem. Tehát akkor tartalékba helyezzük ezt az összeget egészen addig, amíg ennek a szervezetnek az igazgatása sával kapcsolatos kérdéseket nem tisztázta a Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Ez megfelel? Jó, akkor ilyen módon elővezetve, ezzel a jellegű megjegyzéssel ellátva, amivel, ha jól tudom, akkor támogatólag tud fellépni a jelentésre, és mellette kiszavaz. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk a szóbeli módosító indítványt Elnök úr. Could we just ask the rapporteur to... Jelentéstevőtől azt szeretném kérni, hogy a szavazás után, de mostani szavazás után, de még mielőtt plenárisra megyünk, valamit írásban nyújtson be, hogy lássuk, hogy mit fogadtunk el. Teljesen jogos a kérése, kedves Irán lapozunk. Még mindig a rendőrségi hivatal 4160-as, a 117. oldalon ezt elutasítottnak tekintjük, a Következő. 526-os. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ez már a 118. oldal teteje. Elektronikusan kell szavaznunk róla, hiszen elég szorosnak tűnik a verseny. Megnyitom a szavazást. 526-os. 20 mellette 19 ellen elfogad. 43-60-as, erről is szavaznunk kell, de a jelentéstevőnek szóbeli kiegészítése van ehhez, ha jól tudom. Van itt egy szóbeli módosításom. Alvaro úr nyújtott be egy módosító javaslatot, ezt már beszélt, megbeszéltük a koordinátoros szinten, de elmondom, az eredeti szöveg szerint az tendernek, amelyek a cyberbiztonságra vonatkoznak, a szóbeli módosítás szerint pedig a standardek, amelyek magukba foglalják a cyberbiztonságot. I mean, if it is as it stays, hogyha úgy marad az egész, ahogy benyújtotta a módosító javaslat szerzője, akkor, eh, akkor nem tudom elfogadni, mert ez szerintem megváltoztatja a jogi alapot. Eh, az újat viszont tudnám támogatni. Álvar úrtól kérdezem, hogy eh, egyetérte ezzel, azaz módosított, a szóbeli módosított változat megfelele neki. Nem láttam azt a, a módosítást, amit technikai szinten megállapítottak, azt nem kaptam meg. Az including szó helyett talán az especially szót, hogyha használnánk, akkor az lehet, hogy kompromisszum lenne. Jó, akkor ezen a ponton a 4360-ast az így megfogalmazott verzióban bocsátom szavazásra. Azt szeretnék, hogyha először a jelentéstevő módosítójáról szavaznánk? The amendment, but it is Nos, mielőtt teljesen elutasítjuk az egészet, elfogadom a, a, e, szóbeli, e, a szóbeli a módosított módosító javaslatot, bár úgy gondolom, hogy ez tartalmilag nem helyes. E, Akkor a jelentéstevő szóbeli módosítója a vonakodva egyetért a szerző, mellette kiszavazza. 43-60 ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, akkor a megjegyzése együtt. 509-es bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem. Jelentéstevő ellenzi a bűnözés elleni küzdelmet, mellette kiszavaz. Köszönöm, ellenem. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 43-65-ös Álvaro úr a kiberbűnözésről mellette ellene. Tartózkodás. A zöldek ellenezték. Elfogadtuk. A következő néhányat már lefettük, mert ezek ügynökségek. A 43 65-öst 46-56-os Ehrenhausert el utasítottuk, a 206-osról szavazunk, mellett a drog megelőzés, a jelenítéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A prince lépünk tovább. Az énekesről van szó? 843-as, a jelentéstevő ellenzi, mellette, Hát nem túl sok e, ellene, nagyon sokan nem szeretik ezt az énekest, a 843-ast elutasítottuk, 202-es mellette, ezt többi nyújtotta be, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy a 4361 Álvaro következhet, a jelentéstevő ellenzi. Mellette Köszönöm. Ellene. Többség mellette volt, úgyhogy elfogadtuk. A 107. oldal az, a 17. oldal az angolban, a 119. még mindig, a, 200, a magyarban 203-as mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm. Tartózkodás. 203-ast elfogadtuk. És ezzel a három át be is fejeztük. Három A fejezetet. Tovább lépünk a 3B fejezetre. Az első módosító indítvány itt, egy kísérleti projekt, ez majd holnap jön. Az első, amiről szavazunk, az Ehrenhauser úré, ez egy új alkategória, úgyhogy szavazunk róla. 4688-as, 120. oldal teteje, senki nem támogatja ellene, elutasítottuk, és akkor a többi hasonló Ellenhausert is ugyanígy el fogjuk utasítani ebben a kategóriában. 282-es. A jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a következő fejezet, ez a kísérleti projekt, a kultúra program következik, 4307-ről részenként szavazunk, először a számokra, és utána a megjegyzésről. 121. oldal teteje számokról tehát, jelentéstevő ellenzi. Mellette. Köszönöm, ellene. Még a módosító is ellene van, tartózkodás, mazohizmust tapasztalhatunk itt, elutaz, elutasította tehát akár a szerző is a számokat. Akkor most jöjjenek a megjegyzések. A jelentéstövő támogatja. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. A többség elfogadta a megjegyzést. Nincs pénzünk, de azt elmondjuk, hogy mit csinálunk vele. 314-es. De hát akkor is kell szavazni róla. Mellette. 314-es a jelentéstevő támogatja. Ellene. Köszönöm. A zöldek nem tartózkodnak, nem? Nem érdekli őket. Jó. Kultúra, oktatás, ilyesmi, az a zöldeket nem érdekli. 610-es. A veszélyben lévő nyelvek. A jelentéstevő nem támogatja mellette. Szavaznunk kell róla, és meg is nyitom az elektronikus szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igen, 8 nem, és egy tartózkodás, megmentettük a veszélyben lévő nyelveket. Ez következőt lefedi, de az 573-asról szavazunk, a jelentéstevő nem támogatja mellette, ellene, tartózkodás, a zöldeknek nincsen véleménye? Nem, mellette vannak. Na jó, akkor elnézést, elektronikusan, elektronikusan szavazunk, nem láttam jól. A művészeti termékekről van szó, lezárom a szavazást, 573-asról 20 igen, 18 nem. Pozitív volt a végeredmény, tehát elfogadtuk. Sans couvert. Même chose pour la page 118. Lapajáig lefettük, ugyanúgy, mint a 110. oldalon az angol, a 118. oldalon az angol verzióban. Most akkor 100, magyar verzió 122. oldalon különleges éves rendezvények 4303, erről van egy szóbeli módosítás, ha jól értettem, jelentéstevő asszony. Itt van egy szóbeli módosításom a 4303-ra vonatkozóan, ez pedig a összeget változtatnám meg 9 millióról 4 millióra, mind kifizetésekben mind eh, kötelezettségvállalások van, és nincsen módosító javaslatom a megjegyzésekkel kapcsolatban. Ezeket el tudom fogadni, ezeket támogatom. Ez azt jelenti-e, jelentéstevő asszony, hogy ugyanaz a módosító javaslat ez, mint eh, a néppárté? Az 551-es? Nem. Mi a különbség? Megjegyzések? Amikor megnéztem a 4303-ast és az 551-est, az volt a véleményem, hogy a néppárt nem ad hozzá semmit az elsőhöz, úgyhogy ha a 4303-ast elfogadjuk, akkor a véleményem szerint az 551 oka fogyott. James Ellis egyszerűen Arról volt eddig szó, hogy nem lehet megnevezni earmarking céljából bizonyos összegeket. Most ezt a szabályt megváltoztattuk kivételesen? Alors, c'est une bonne... Jó kérdés, James Ellis. A válasz az, hogy ezt a költségvetési sort, ezt nem úgy kezeljük, mint a többit. Súrján úr, tessék! Nem, akarom, nem akarok visszaélni az idejükkel, de hogyha jól látom, hogyha van egy nagy kosár és ebben van egy earmarking, mondjuk 2 millió euró ebből a kosárból erre meg erre megy el, akkor ez earmarking. De hogyha van egy költségvetési soruk a speciális olimpiáról, az egy konkrét összegről van, ott nem earmarkingról van szó, hát elvesztünk 5 milliót, de hát szelavi. Jelentéstevő? Mm. Elnök úr, hadd mondjam még egyszer, amit mondtam már ma délelőtt, van néhány olyan módosítójavaslat, számos olyan módosítójavaslat, amely ugyanezzel a problémával küzdik, tehát megemlítenek egy összeget, ami nem helyes önmagában, nem helyes gyakorlat. Ahogy már elmondtam, ezt más kifejezéssel kell, helyettesíteni, mely szerint ennek az előirányzatnak e, egy részét más célra használjuk föl, vagy X célra használjuk föl. Jó, mondja az elnök, akkor végül is ez az újfajta earmarking, Görán. Hogyha megengedi elnök úr, az lenne a legjobb, hogyha az egész költségvetési sort törölnénk, nem javaslom ezt most konkrétan, de a jövőben megbeszél, gondolkodhatnánk ezen. A különleges éves rendezvények költségvetési sorában nem lehet elkerülni az earmarkingot. Meg kell említenünk a különleges éves rendezvényeket. Tehát elkerülhetetlen az earmarking ebben a költségvetési sorban esetleg az egész költségvetési sort törölni kellene. Nagyon jó ötlet, mondja az elnök, nem mertem magam ezt javasolni, de nagyon jó ötlet ez. Hát, nagyon sok különleges éves rendezvény van. Ez lesz a jövő évre. Majd az eljárás, most pedig azt javaslom, hogy erről a szóbeli módosításról szavazzunk, az új összeggel, 4 millióval, 4303 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez a két következőt lefedi. De 4291-es nem. Erről tehát szavazunk. A jelentéstevő ellenzik. mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-61, Morganti úr, a jelentéstevő ellenzék, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. 43-06, Geyer, a jelentéstevő ellenzik, ki van mellette? ellene tartózkodás. Sajnálom, Geyer úr, elutasítottuk. Következik 4164-ezt lefettük, ugyanúgy, mint a másik 4164-est, és akkor következik a 273-as a Kulturális Bizottságtól, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most következik, következik számos előkészítő intézkedés. Az angolban a 121-es oldal jön, e, Dolcs Tamás módosításáig, a 4168-asig, ami a magyarban a 124. oldal. Jelentéstevőt kérdezem, hogy kell -e erről szavaznunk. Igen, igen, erről kell. A Youth in Action cselekvő ifjúság sorban szavaztunk az összegről a horizontális módosításban, de szavaznunk kell itt a, a megjegyzésekről. Tehát ennek a ennek a sornak a két utolsó módosító javaslatáról. 4168 megjegyzés, az megjegyzések mellette, a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás. Itt a néppárt egy kicsit elszigetelődött. 42.02, itt is csak a megjegyzésekről szavazunk. A jelentéstevő támogatja mellette, ellene. Tartózkodás, többség. Úgyhogy ezt elfogadtuk. Következő módosítások kísérleti projektek, illetve Ehrenhauser módosítás elutasítva. Van itt egy 4681-es, de nem, mégsem. Európa a polgárokért igazgatási kiadások ez lefedve, fellépések a multimédia területén. Azt mondják itt a fülemben, ahogy a jelentéstevő azt javasolja, hogy a, először a 625-ösről szavazzunk, e, szóbeli módosítással, amelyet a szerző be fog mutatni, Ányi Jensennek a, adom meg a szót. Köszönöm. Arról van itt szó, hogy megkeresett bennünket az Európai Bizottság, és azt mondták, hogy nekik ez a 625-ös módosítás nem igazán tetszik. De hogyha visszavonjuk, akkor ők elfogadnák azt, hogy stratégiai tervet magába foglaló módosító javaslatot fogadnánk el. Ez valami olyan dolog, amelyet a Kulturális Bizottság már nagyon régóta kér, és ezt nem kapta meg. A bizottság ezt nem teljesítette. Azt javasoljuk tehát, hogy itt van egy lehetőség arra, megnyílt egy ablak, hogy tartalékban legyen egy összegünk, és a tartalék felszabadításának a feltétele az, hogy ezt a stratégiai tervet elkészítik a Kulturális Bizottságnak, hogy lássuk, hogy a pénzt hogyan költik el a jövőben hogyha növeljük az információs tájékoztatási politikára vonatkozó összeget. Ez jó javaslat tehát, és azt hiszem, hogy ezt támogatnunk kell. Jedreszjevszka asszony a módosító javaslatot megfogalmazta. Azt javaslom tehát, hogy vonjuk vissza azokat a módosításokat, amelyeket a megjegyzésekkel kapcsolatban benyújtottunk, amelyek arra vonatkoztak, hogy legyen több újságíró, több mm, fényképész, akik körülveszik Barózó urat. Mondjuk azt, hogy nem, nem ezt akarjuk, hanem a tájékoztatási politikára készüljön valódi stratégiai terv. Tehát egy kicsit pozitívabban fogalmaznánk. Elnök, köszönöm szépen, teljesen értem a politikai célját ennek, Szalvator. És nem ellenzem egyáltalán ezt a módosítást, és a feltételeket sem, amelyek a, reze- a tartalékra vonatkoznak. A kérdés az az, hogy ez a stratégiai terv, erről mikor beszélünk, vagy hogy beszélünk? Úgy tűnik számomra, hogy ez nem a költségvetési bizottság feladata, hanem valami, nem, valami intézményközi kommunikációs csoporté. a tartalék felszabadításának a feltételeit pontosabban meg kellene határozni, hogyha a Költségvetési Bizottság el akarja fogadni ezt a módosítást. Ki lesz felelős azért, hogy megállapítsa, hogy ennek a, a stratégiai, hogy ezt a stratégiai tervet elfogadjuk, vagy nem? Köszönöm, Görán. Először is azt szeretném itt tisztázni, hogy szavaznunk kell a 277-esről, a Kulturális Bizottság részéről, az, az összegekről. Másodszor mi ellenezzük a, a tartalékot. Folyamatosan információs és kommunikációs stratégiai tervet kérünk, folyamatosan, folyamatosan, nem tudom, hogy van-e értelme még egyszer kérni ezt, mi, mi ellenőzzük, ellenezzük a tartalékot. Helga, én támogatom Annét, és ezt a módosítást én a Kulturális Bizottságban dolgozom. Tudom, ismerem a vitákat, hogy hogyan lehet javítani a kommunikációt, mit javasolt Vivian Reding, és ezzel nem voltunk, nem voltunk elégedettek. Volt egy eszköz, amivel próbáltuk rávenni őt arra, hogy megszülessen ez a stratégiai terv. Köszönöm szépen, Reimer Bőge. Nos, én Inkább Görán javaslatát támogatnám. Én azt gondolom, hogy a kommunikációs politika minden intézménynek a saját előjoga. Úgyhogy a Költségvetési eh, Bizottságnak eh, joga van ugye megkérdezni azt, hogy mi történik a pénzzel, de a kommunikációs eh, politikával kapcsolatban visszafogottnak kell lennünk. Ami a nemzet, a intézményközi egyezményben van, és abba belekerül, azt is hát kritikus, kritikusan meg kell vizsgálni. Felmerülhet az a benyomás, hogy egy kommunikációs súlypont megjelenhet egy intézményes, intézményközi megállapodásban, és ezt a bizottság teszi bele, és a parlamentnek csak fut a bizottság után, és itt nagyon vigyázni kell arra is, hogy a meg nem valósított kommunikációs hangsúlyokra kért a parlament vállalja a felelősséget. De szerintem ez most nem a mai szavazásnak a témája. Köszönöm szépen, Álvaro úr. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a jelentéstevőnek a készségét, hogy eh, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Eh, Karen Femnek és Reimer Bölgének mondanám a következőket, és Helga Truppelnek a Kulturális Bizottság, ahogy Anne Jense már mondta, gyakran és sokszor kérte már azt, hogy legyen egy, kult, egy eh, ilyen stratégia, amely nem azokra a kérdésekre válaszol, hogy a belső hangsúlyokat a kommunikációs politikában hogyan jelentetjük meg. Körülbelül 20 millió euróról van itt szó, amelyet az Európai Bizottság szeretne használni, azért, hogy a bizottság elnöke láthatóbb legyen, kameracsoportok, oper, operatőri csoportok, fényképészek, akik 24 órán keresztül rendelkezésre állnak, de ez nem kommunikációs politika, ez, ez a bizottságnak a láthatatlanságát próbálja valahogy megszüntetni. Engem megközelítés és az én megközelítésem is az, hogy ezek olyan eszközök, amelyeket nem eh, kérdőjelezünk meg. Nem kérdőjelezzük meg, de azt mondjuk, hogy ha hajlandóak vagyunk ezt a pénzt eh, átadni, vagy megadni, akkor, hogy, akkor magyarázzátok meg nekünk, hogy hogy akarjátok Európát jobban tájékoztatni, hogyan akarjátok Európát láthatóvá tenni. És a parlamentnek is az érdeke, hogy az Európai Bizottság kommunikációs politikájára hatással eh, legyenek. Mert nekünk kell ugye a választási közérdekben képviselünk azt, ami Európában történik, és nem pedig a bizottsági fő igazgatóknak. Ányi Enzeni a szó. Csak válaszolnék Szalvador kérdésére. Azt hiszem, hogy a Kulturális Bizottság a megfelelő bizottság. Próbálunk segíteni a Kulturális Bizottságnak abban, hogy legyen egy eszközük, amivel eddig nem rendelkeztek, és azt gondolom, hogy ezt támogatnunk kellene. Reimernek pedig azt mondanám, hogy eh, hát mondhatnánk azt, hogy az eredeti eh, módosítás eh, itt egy kicsit útban van, de ez azt hiszem, hogy megváltozott azzal a módosító, szóbeli módosító javaslattal, amelyet a jelentéstevő nyújtott be, mert feje tetejére állítjuk az egészet, és nem avatkozunk bele abba, hogy ők hogyan költik el a pénzt, egyszerűen csak elmagyarázzuk, hogy mi fog történni a kommunikáció területén. Ez valami olyan dolog, amelyet a Kulturális Bizottság, amelyel a Kulturális Bizottság sokat foglalkozott, és ezzel kapcsolatban nyújtott már be jelentéseket. Nem egyszerű kommunikálni eh, az Európai Uniós munkát, de erről van itt szó és intézményeken keresztül, intézmények határán túlnyúlóan kell ezt megtenni, hogy az Európai Unió érthető legyen a polgárok számára. Lehet, hogy sok terv van itt, arra vonatkozóan, hogy, hogy hogyan lehet meggyőzni az embereket arról, hogy imádják Európát. De nem erről van szó, arról van szó, hogy, hogy megpróbáljuk az embereket képesíteni arra, hogy megértsék, hogy miről van itt szó. A legfontosabb dolog az az, hogy olyan megfogalmazást válaszunk, amely pozitív, a jövőbe tekintő, és amelyet elfogad Vivian Redding is, az ő kabinetje javasolta ezt. Köszönöm. Mindenkinek megvan a szöveg. Akkor felolvasom önöknek, úgy, ahogy elhangzott. Az összeg tehát megy a tartalékba, és addig, amíg a bizottság be nem nyújt egy átfogó stratégiát arra vonatkozóan, hogy az intézmények hogyan kommunikálhatnának jobban a polgárokkal, és hogyan tudnak egy közös kommunikációs térséget teremteni a tanácsra a parlamenttel közösen, egy európai kommunikációt a Kultúra 2008-as program kapcsán. Ez a 625-ös az, amiről most szavazunk. A szerző nem támogatja a 625-öset. Támogatom, ez egy kiegyensúlyozott módosító javaslat, a többit nem, de ezt igen, de ezt is, ezt csak úgy, hogy hogy 1,6 millió helyett más összeg menjen a tartalékba, és együtt kéne megszavaznunk a 277-essel és térjünk vissza a költségvetési tervezethez. Szóbeli módosító formájában lehetne a tartalékba a helyezést elvégezni. Tehát így módon tudom, támogatom. Akkor először, tehát a számoktól függ, hogy támogatja -e. Na nézzük a számokat. Később foglalkozunk a tartalékkal. Ki támogatja a szerzőhöz hasonlóan? ellene tartózkodás. A számokat tehát elfogadtuk. Most a tartalékba helyezésről beszélünk. A szerző támogatja a tartalékképzést. Ki van mellette még? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Ez a szóbeli módosító is elment, átment tehát. Most akkor a 43-51-est akkor vissza kell vonni, világos. És így az egész rubrikát letudtuk. Következik a magyarban a 126. oldalon az Ehrenhauser féle módosítás után a 207-es, a szerző nem támogatja, pontosabban a jelentéstevő nem támogatja. Ki támogatja még? Senki. De Bokros úr, igen, ellene tartózkodás, akkor a 207-est elutasítottuk. A liberálisok visszavonják a 626-ost, és a 4352-es pedig le van fedve. Tehát jönnek a tájékoztatási irodák. Ehrenhauser klasszikus módosítóját tudjuk, hogy mire jó. 308-as Kulturális Bizottság. A szerző szót kér, pontosabban a jelentéstevő szót kér. Online Information Outlet, itt a cím. Egy alacsonyabb összeget tudnék támogatni. 980 ezerre lecsökkentenénk a kötelezettségvállalást. Ha ezt elfogadják, akkor én is elfogadom a másfél millió helyett. 980 ezerre csökkentenénk a másfél milliót. A szocialisták... Moral, ki est en faveur? Ez volt tehát a szóbeli, ki támogatja ezt a szóbelit, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk azt. És a két következő ezzel le van tudva. Az Irehauseréket elutasítottuk, 840-es, itt a szerző nem támogatja a GUE módosítást, ki van mellette mégis. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-49-es, ezt tudjuk, hogy milyen. 46-30-as, ez le van fedve. És akkor 208-as, amiről szavazunk mellette. A szerző ellene van. Ki van mellette? A liberálisok támogatják, Bokros úr és a zöldek ellene. A nagy többség, a mamut többség elutasítja a 208-ast. Közvélemény elemzés. Itt van a Hartongféle elutasított módosító, a 4616-os ugyancsak Szavazunk a 278-asról. A szerző támogatja, ki támogatja még? Köszönöm, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 46-35-ös letudva, elutasítva. 209-es a jelentéstevő nem támogatja. Ki van mellette? Ellene a nagy többség, tehát elutasítottuk. 41-89-es tudjuk, hogy milyen sorsú. A két további módosító az előkészítő intézkedések közül nem kell szavaznunk, a 210-esről azonban igen. A, sze, a jelentéstevő támogatja, ki támogatja még ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 210-est. A 310-es a következő, miről szavaznunk kell. A jelentéstevő nem. A jelentéstevő nem támogatja, ki támogatja a 310-est? A liberálisok. Ellene? A nagy többség. Tartózkodás, elutasítottuk a 310-est. A 603-as letudva, A 4676-os és a 76-os letudva, 552-es a néppárt módosítója, a jelentéstevő támogatja, kitámogatja még az 552-est. Akkor elektronikusan szavazunk az 552-esről. Visszavonták. Akkor Nincs probléma. 552-esről nem kell. A következő, amelyről szavaznunk kell, az az 553-as. Ezt fenntartja a néppárt? Ezt is visszavonták? Mindenki örülne, ha visszavonnák. Ha mindent visszavonnak, akkor haladunk. Nagyon jó a néppárt, nagyon együttműködő, ezt is visszavonták. Hartongféle 4162-es, elutasító 554-es, ezt is visszavonták? Nagyszerű. 253-as. Az jelentéstevő nem támogatja. Ki támogatja? A jelentéstevő támogatja, javítom magam, mondja az elnök. Jó, tehát ki támogatja még? Sokan ellene, kevesen, hárman. Tartózkodás, elfogadtuk a 253-ast. A 430 403-as így le van tudva, de a 430-as megjegyzéséről szavaznunk kell. Jelentéstevő támogatja ki még ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a 430-as megjegyzését. Az oldal vége fele az élelmiszerbiztonsági hatóság témát már megszavaztuk, amikor az ügynökségekről beszéltünk. 4161-es elutasítottuk, az oldal, van még kísérleti projektek szerepelnek, amiről szavaznunk kell. Ez a polgári védelem és a szocialisták módosítója, amit esetleg visszavannak a szocialisták, Görán Fern. Jó. Akkor a 4304-es nem lehet sajnos mindegyiket visszavontnak tekinteni, de ez ugyanaz, mint a 668-as, Ki támogatja a 4306-ost, 04-est. Elutasítottuk. 395-ös, itt közbeszólás. 395-ös, Ki támogatja? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. négyes kategóriába érkeztünk, és itt meg kell állnom. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, minden tag jelenlétét. Az ülést most berekeztem, holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, de a koordinátorok itt maradnak. On suspend 3 minutes. És hágatjuk. Három perc szünet az átálláshoz. Koordinátorok maradnak.